ugye nehézség az értelmezése kapcsolatban a következő kap 2015-ben lép életbe, tehát a 2011-es év a mezőgazdaság területén egy átmeneti év, de a megállapodás, amelyet remélhetőleg júliusig tető alá hozunk, az addigra már hatályba fog lépni. Ez valóban nagyon fontos, és ezt tisztázni is kell, hogy ez a vidéki fejlődés szempontjából milyen uh, következmények fog járni. Giorgio Silvester kapja meg a szót. Hát itt már el is mondták azt, vagy feltették azt a kérdést, amit én is szeretem volna feltenni. Először is szeretnék köszönetet mondani Anna Jensennek ezért a beszámolóért. De a kérdés, amelyről itt szó van, ez nem is olyan könnyen megválaszolt. Ugye 2014-ben még a 2013-as szabályozás meghosszabbítására van szó, miközben a forrásokat egyetemen csökkentik, de hát ennek nem sok értelme van. És ez az elgondolás, hogy a mezőgazdaság tulajdonképpen bankautomataként működik, amelyből automatikusan pénzt lehet kivenni a többi uh, uniós fellépés számára, hát ezt az elképzelést én egyértelműen visszautasítom, és hát abszurdnak tűnik számomra az elnök úr, hogy hogy a plenárison folytatott vitán, Csolos biztos úr jelenlétében, ott még abból indult ki a biztos úr, hogy hát mindenképpen csökkenteni kell a mezőgazdasági kiadásokat. Hát az aki úgy gondolja, hogy a mezőgazdaságban pénzt lehet elvonni, annak én csak azt tudom mondani, hogy ez így nem fog menni. A következőkön kell elgondolkodni. Minden egyes alkalommal, amikor az európai intézmények valamiféle új szolgálatot kíván felejteni, akkor új forrásokra van szüksége. És akkor kapnak is pénz, de ezt mindig a mezőgazdasági költségvetési tételekből vonják el. Például az Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Külügyi Főbiztosnak a szolgálata, amelyet a megfelelő irodákkal, személyzettel látták el, megfelelő forrásokkal látták el, ez is példa volt erre. Hát egyszerűen ott is meghatározták, hogy mennyi pénzre van szükség, és azt elvették a mezőgazdaságból. És én nem szeretném, hogyha a mezőgazdaság szenvedne ettől, hogyha mindig a mezőgazdaságtól vonnák meg a források. Hát tíz évvel ezelőtt ez hasonló helyzet, de folyamatosan csökkentük a forrásokat, mihelyt egy új uniós szolgálatot felhúznak, azonnal a mezőgazdaságtól veszik el az ahhoz szükséges pénzeket. Úgy gondolom, hogy erre oda kellene figyelni. Itt a szakbizottságunknak valóban ezt nagyon szorosan figyelembe kell követni, és minden olyan javaslatot vissza kell utasítanunk, amely a mezőgazdaság forrásait akarja megkutítani, mintha tényleg valóban ként szolgálna ez a szakpolitika csatlakoznék ahhoz, amit George Lyon mondott, hát itt át kell gondolni, hogy a 2014-es átmeneti időszakot hogyan akarjuk kialakítani. Hiszen ez egy olyan év, ahol még az ezévi kap szabályok vannak továbbra is e, érvényben, de a forrásunk csökkenni fognak, és ez mégiscsak nagy aggodalomra ad okot a gazdák Európa szert elbizonytalanodtak, és éppen ebben az ágazatban lenne pedig a biztonságra, hosszú távú tervezhetőségre szükség. Tehát itt hosszú távon kell befektetni, vigyáznunk kell, tehát hogy ne károsítsuk ezt. Elnök úr, köszönjük szépen, eh, Szerzső, hogyha nincs további hozzászólás, akkor Anna Jensennek adnám újra meg a szót, majd a bizottság szólhat, és végül Dancsira asszony ismét szót kap. Anna, köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy a felmerült kérdések egyrészt valóban a bizottságnak kellene megválaszolnia, de először is, hogyha a bizonytalanságról, biztonságról beszélünk, hogyha nincs megállapodás, és, és a 2013-as plafont kell alkalmaznunk, a, eh, akkor azt mondhatjuk, csak és a, az egységes támogatás az, ami biztos, ez az a pénz, amit biztosan eljuttatnak a gazdák, az Ennél több biztonság nincsen a rendszerben de a, a pénzügyi fegyelemmel kapcsolatban és az új plafonértékekkel kapcsolatban folytattunk ugye már vitát, és hát igen, itt nagy a bizonytalanság. Szilvesztris úr említette, hogy a közös agrárpolitika tulajdonképpen fejős tehénként szolgál a, a költségvetés számára. Tehát ebben a programozási időszakban innen vonják el a pénzt, és ebben igaza van. Amikor a több éves pénzügyi keretet 2017 től 2013-ig kidolgozták, ez az éjszaka közepén született meg ez a megállapodás. Ugye a programozási időszak elején túl sok pénzt szántak a programok, majd a programozási időszak végére folyamatosan folytak a források. Erről már folytattunk vitákat. Tehát, és itt felmerült a kérdés, hogy ezzel is a pénzügyi fegyelmet kívánták el bevezetni, hiszen a mozgástér folyamatosan csökken. És az agrárpolitika számára jóváhagyott pénzeket elkezdték a Galileo vagy a külügyi szolgálatok számára átcsoportosítani, de az új programozási időszakban erre nem lesz példa. Úgy gondolom, hogy olyan szakaszhoz értünk, ahol eh, ahol ennek a bizottságnak is ad a feladatot, megvédjük az érdekeinket, és itt, itt valóban viszonylag szűk a mezőgazdaságra elkülönített összeg, és hát ezt világosra kell tennünk, hogy, hogy ez nem az a terület, ahol pénzek hevernek, és el lehet vonni nem forrásokat. Nyilvánvalóan rugalmasságra is van szükség. Tehát amit nem költöttek el, azokat a forrásokat valahol máshol um, ki kell tudni adni, el kell tudni költeni, ez, ez érthető. De aztán el fogunk jutni egy abban a szakaszban, amikor a pénzügyi fegyelem valóban kulcsfontosságúvá fog válni. Éppen ezért a bizottságra hagynám azt, hogy megválaszolja az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hogy hogy kíván eljárni. De nyilvánvaló, hogy ennek a szakbizottságnak majd ki kell állnia az érdekei mellett, világosan kell majd ezeket megfogalmaznia. És hát említette az elő, előadó is, hogy, hogy van-e, hogy elegendő a kifizetés. Ez is egy olyan kérdés, amely különösen a, a regisztrapszolgálat életét, itt a vidékfejlesztés szempontjában nagyon fontos az, hogy elég forrás rendelkezésre, hogy a kifizetéseket végre tudjuk hajtani az itt említett észrevételeket magammal fogom vinni, és hát várom én és a bizottság beleszett arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi fegyelem kérdését hogyan kívánják megoldani. Köszönöm. Korán. Köszönöm szépen, Ann. Időközben megérkezett Eszter Delange, aki szintén szeretne hozzászólni. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést kérek, hogy elkéstem. Jól lehet, kereszténydemokrata vagyok, azért még sincs meg az a hatalmam, hogy egyszerre több helyen jelen legyek, de igyekszem. Az asszisztensem tájékoztatott arról, hogy még hangzottak el, és szerettem volna néhány nagyon konkrét kérdést felvetni. Természetesen a jelentéstevő már megemlítette a kísérleti projekteket és az előkészítő tevékenységeket. Ami nagyon fontos a szakbizottság számára az az, hogy a bizottságra nagy nyomást gyakoroljunk az árrések tekintetében. Ez a kérdés egyébként már elég régóta renden van, és egyre sürgetőbbé válik, hogy több információt kapjunk, szerezzünk meg a rendszerből. De elsősorban arra összpontosítunk, hogy milyen áron kerül ki a termék a gazdaságból, milyen áron vásárolhatjuk azt meg a szupermarketben, de hogy a kettő között mi történik, arról nem tudunk. Tegnap Bárnyi biztos úrral is beszéltünk erről, hogy a kiskereskedelmi ágazatban milyen problémák merültek fel, illetve a korábbi élelmiszerellátási láncokban. Ami pedig a következő kérdésemet illeti, én azt fogom javasolni, ahogy a néhány évvel ezelőtt is tettem, hogy egy kissé növeljük meg a költségvetést az élelmiszerbiztonsági és e, tiszti állatorvosi hivatal számára. Például elmúlt időszakban hallottunk a lóhús botrányról. Úgy látom, hogy egyre nagyobb problémák merültek fel az élelmiszerellátási láncokban, és az MV Bizottság is egy saját jelentést készített erről az élelmiszerrel kapcsolatos csalások tekintetében. Túl sok ilyen példát láttunk, túl sok ilyen esetet, úgyhogy próbáljuk megbeszélni azt, hogy hogyan tudunk pénzt találni arra, hogy az élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi tisztifőorvosi hivatal megfelelően működjön az egyes tagállamokban, illetve hogy hogyan lehet például véletlenszerű ellenőrzéseket tartani a vállalatoknál, más ügynökségeknél, és láttuk, hogy milyen problémák merülnek fel, ezért eléggé realista vagyok azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogunk erre pénzt találni, és ne csak feltételezzük, hogy van pénz, úgy látom, hogy az elsődleges szektort károsítják ezek az élelmiszerrel kapcsolatos csalások, és nem az elsődleges ellátó az, aki a leggyakrabban a hibás. És egy megjegyzésem is volna, hogy nagyon remélem, hogy ebben az esetben az Európai Bizottság akarni fogja ezt a pénzt. Ugyanis amikor néhány évvel ezelőtt ezt javasoltuk, akkor a bizottság azt mondta, hogy hát nagyon jó, hogy növelést javasol a parlament az élelmiszerbiztonsági hivatalra, de nem akarjuk Úgyhogy úgy tűnik az Európai Parlament számára, hogy ön, önöknek nem áll érdekükben az ellenőrzés fokozása, mert azt mondják, hogy megvan erre ugyan a jogszabály, de az ellenőrzést végezzék el maguk a tagállamok. Szerintem ez eléggé nehezen vehető komolyan, mert ha európai szintű törvényeket hozunk, viszont azokat európai szinten nem ellenőrizzük azok betartását, akkor saját magunk alatt vágjuk a fát. Néhány évvel ezelőtt ez már lezajlott, úgyhogy nagyon remélem, hogy most már azért önök is akarni fogják ezt. Köszönöm. Bene, grazie Eszter. Köszönöm szépen, Eszter. Hogyha nem szeretnének többen hozzászólni, akkor a bizottságnak fogjuk megadni a szót. A DG Agri részéről jelen van Borsman asszony, és utána pedig a jelentéstevőnknek fogjuk megadni a szót. Uh- Köszönöm, elnök úr. Néhány szakmai megjegyzésem lenne a költségvetési fegyelemmel kapcsolatban. Tény, hogy a bizottság költségvetési nyilatkozata a reformjavaslatokkal és az MFF-fel kapcsolatban már mutatják, hogy 2014-re vonatkozóan komoly fegyelem fog érvényesülni. Az átmeneti rendelkezések, amelyeket a parlament és a tanács tavaly együtt elfogadtak, a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan, amelyek akkor a 2013-as évre vonatkoztak, azok 2014-re tovább mennek, tehát az elvek ugyanazok lesznek idén, vagy 14-ben is. A költségvetési fegyelem tekintetében a bizottság jövő hét közepén reméli, hogy önöknek be tud mutatni konkrét javaslatokat arra, hogy hogyan kell majd azt megvalósítani 2014-ben. A bizottság dolgozik ezen a javaslaton, és mondom, jövő héten megjelenik. Március 31-e ennek a határideje, és a tanács és a parlament ezek után ezt el kell, hogy fogadják június 30-ig és ha nincsen június 30-áig megegyezés, akkor a bizottság maga fogja eldönteni a, az arányokat, a, és ezt már akkor csak módosító levéllel lehet majd módosítani, és akkor ha közben megszületik a végső megegyezés a több éves költségvetésről, akkor utána már kizárólag a tanács tudja módosítani ezt, és ezt ő is csak december 1-ig. Miért? Mert, ahogy az előadó is elmondta, december 1-én kezdődik a közvetlen kifizetések kifizetése tényszerűen, és addig a tagállamoknak pontosan tudni kell majd a számítási módszert rátát. Köszönöm. Bene, se non ci sono interventi, darei la Köszönöm szépen, hogyha többen nem szeretnének hozzászólni, akkor most Dancsilla kolléganőnek fogom megadni a szót, hogy válaszoljon. Nagy figyelemmel hallgattam a kollégákat. És azt állapítottam meg, hogy valóban sokkal nagyobb jogbiztonságra, illetve bizonyosságra van szükségünk. Mindannyian azt mondták, hogy nagyon világos, hogy el kell utasítanunk azokat a javaslatokat, amelyek korlátozzák a költségvetést. Én úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági szakbizottságnak a továbbiakban is a célkitűzéseiért harcolnia kell, és meg kell védenünk a költségvetést, a kap költségvetését. Meg kell védenünk a lehető legnagyobb mértékben az európai agrárpolitika költségvetését. George Lyon következik. From, uh... Csak tisztázás kérnék a bizottság rész. Ugye itt úgy mondja, hogy a pénzügyi fegyelmechanizmus mindenképpen bevezetik idén, de el tudná azt magyarázni, hogy ez, hogy ez hogy fog pontosan működni? Két-három százalékos csökkentés a közvetlen kifizetésekbe? És aztán ezeket a tagállamok között ez a történelmi elv alapján kerül majd elosztásra, vagy mindenhol, mindenhol 3%-os csökkentés fog életbe lépni ezt? Tisztázni tudná, hogy ez hogy néz ki? Köszönjük szépen, Csorcsa, és akkor a bizottságnak adom meg a szót, Krisztina. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit a bizottság tenni fog a közvetlen kifizetésekre vonatkozó irányával összhangban, az az, hogy egy darab százalékos arány fog um, um, mindenki számára meghatározásra kerülni, amikor a tagállamok a gazdák számára kiszámolják, hogy mennyi támogatás jár, akkor erre a mi általunk meghatározott arányszám fog vonatkozni. Köszönjük szépen. Mered meg Guinness. Mered meg kapja meg a szót, hogy még egy további tisztázás. Tehát ez a százalékos arány, ez minden gazdára fog vonatkozni, attól függetlenül, hogy mennyi támogatást kapnak, vagy hogy mekkora területen gazdálkodnak 5000 alatt felett. Ugyanúgy ez fog érvényben lenni, Borsman asszony. Még egyszer mondom, a javaslat részletei a jövő héten fognak kiderülni, amit el tudok mondani, az az, hogy hogy a 2000, amikor a 2013-as reformot elfogadtuk, akkor a bizottság elmondta az, hogy az, az 5000-es határ esetében is a pénzügyi fegyelmi mechanizmus fog életbe lépni, és a, a közvetlen kifizetősekre vonatkozó bizottsági javaslatban, amely a, a következő programozási időszakra vonatkozik, a 8. cikkben, ott is az 5000 eurós határ esetében is érvénybe fog ez lépni. Köszönjük. Rendben. Kedves kollégák, ha nincs további hozzászólás, akkor ezzel is zárom, berekeztem a szakszatság ülés, és akkor emlékeztetnék arra, hogy a következő ülésünkre a jövő héten március 25-én 15 órakor kerül sor. Kérném a koordinátorokat, hogy, hogy maradjanak itt a teremben, hogy a koordinátorokat tudok ülését folytatni tudjuk, akkor jövő héten találkozunk. Köszönöm, lezárom az ülést.